Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő Scholz jelentés. Az Ekvádorba számzó árokra vonatkozó tarifális elbánás. Megnyitom a népszerinti szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt is. Döpré jelentés a rendkívüli tartalék igénybevétele 2014-ben. Mi ismét név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Aztán ismét Döpré jelentés, a 3 per 2011 költségvetés módosítás tervezetről szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Ismét Döbré jelentés, 4-es, 4 per 2014 költségvetésmódosítási tervezet, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Súlin jelentés az EU szolidaritási alapjának igénybevétele, olaszországi árvizek, görögországi földrengések, szlovéniai jégesők, horvátországi jégesők és árvizek. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ismét Döpré jelentés, 5-ös, 5 per 2014-es költségvetés mutatási tervezetről szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ismét Döpré, 2014 per 6-os költségvetés mutatási tervezetről szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Fernandez jelentés az EU szolidaritási alapjának igénybevétele árvizek Szerbiában, Horvátországban és Bulgáriában. Név szerint szavazunk, ismét megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Döpré 7 per 2011-es számú költségvetés módosítási tervezet. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Döpré 8 per 2014-es számú költségvetés módosítási tervezet. Ismét név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Döpré és Lewandowski jelentés az unió saját forrásai, a tagállamok nemzeti hozzájárulásainak kiigazítása. Ismét név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Muresen jelentés, az EU szolidaritási alapjának igénybevétele, a katasztrófa sújtotta a régiók, név szerint szavazunk. Itt minősített több, többségre van szükség, megnyitom a szavazást. Lezárom. Megvan a minősített többség, tehát elfogadtuk. Következő a Rubiál jelentés, a rugalmasági eszköz igénybevétele, a struktúrás alapokból Ciprus számára előirányzott programok finanszírozása ismét minősített többségre van szükség, és emellett a szavazatok 3 5 re megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. megvan a többség, elfogadtuk. Most pedig 2015-ös költségvetés következik. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes. Név szerint szavazunk, kollégák. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 9-es mutasító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Négyes módosítom. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös módosító, szintén név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Tízes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Tizenegyes mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk, 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 6-os, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 7-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk, 8-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 16-os név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 15-ös. Mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk 14-es, ismét név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Most pedig a a Rubiel jelentés következik. Az Európai Nő 2015-ös költségvetése e, egy négyes, négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, ötös, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, hatos mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kilences mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Tízes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 22 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 11-es 14-es után első rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes rész mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 2-es az ötös bekezdés után, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, Elutasítottuk 13-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk 14-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk 15-ös a 6-os bekezdés után mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk 16-os mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 17-est visszavonták, tehát a 10-es bekezdés után a 18-as mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 11-es bekezdés után 19-es módosító mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 20-as mellette ellene tartózkodás, Elutasítottuk. 12-es bekezdés után 21-es módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 14-es bekezdés után 24-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 25-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 26-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 27-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 15-ös bekezdés után 23-as módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 15-ös bekezdést követően egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell, kollégák. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 28-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 29-es módosító, 16-os bekezdést követően név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Matthias asszony, ügyrendi pont. Brigáda, Prezident. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak világossá szerettem volna tenni itt valamit. Megnéztem a listát, és láttam, hogy a 30-as módosítót nem szavazunk erről, mert nem jogosultnak tekintik. Kérdésem, hogy miért döntöttek így? Miért nem lehet róla szavazni? Hiszen a költségvetési módosításról 2011-re szavaztunk, és frakció módosítója ezzel függ össze a gazdaság és társadalmi válsággal, és 7%-kal járulnak hozzá a parlamenti képviselők a szolidaritási díjhoz ebben a házban dolgozók. Ezt a javaslatot a 2014-es költségvetési tervezet módosításban szerepelt volna. Miért nem engedik, hogy szavazzunk róla itt most ehelyt? Onorevole, questo emendamento è stato presentato già più volte in passato e sempre stato... Köszönöm. Több alkalommal beterjesztették, és minden alkalommal utasítást nyertet nem engedtük. Tehát 31-es név szavazást szavazást, megnyitom. Lezárom. Emendamento e respinto. Emendamento 32. Utasítottuk. 32-es módosít a 19-es bekezdés után név szerinti szavazás. a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 33-as mellette, illetve bocsánat, név szerinti szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a 20-as bekezdést, követően 34-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk 35-ös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk 36-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, az egész állásfoglalás mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Risultato è chiaro, se volete il check, facciamo il check. Ellenőrizni akarják, akkor ellenőrizzük. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Méghozzá nagy többséggel. Költségvetés Bizottság elnöke kér szót. Président, mes chers collègues. Elnök úr, kedves kollégák, örülök eh, annak, hogy ez a szavazásra sorra került mert egy nagyon nehéz helyzetben végül is elfogadtunk egy költségvetést, amelyre szükségünk van. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik hozzájárultak a háromoldalú egyeztetés sikeréhez, az olasz elnökségnek, az bizottság alelnökének, az előadónak, a bizottság, a Költségvetési Bizottság tagjainak, valamennyi kollégámnak, a parlament elnökének, mert az ő nevében én képviselhettem a háromoldalú egyeztetéseken a parlamentet. Optimizmus és bizalom kell, hogy jellemeznek, jellemezzenek minket. 2015 elején fel fog merülni a több éves költségvetési terv újra megvizsgálása és az európai hitelesség helyreállítása. A pótköltség vetés megnyitja az utat a beruházások előtt 315 milliárd euró értékben, és Mario Monti csoportja a saját erőforrások lehetőségeit is fel fogja tárni, és igyekszünk továbbra is azon, hogy az európai értékek jegyében valamennyi adósságunkat kifizessük, és a versenyképességet, a növekedést és a, a foglalkoztatást támogassuk most így karácsony előtt is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ertő úr, és mindenki, önnek is boldog karácsonyt és újvet kívánok. A tanács nevében Belven úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr tisztelt képviselők, Györgyeva alelnök asszony, tisztelt képviselők, nagyon röviden azt szeretném csak elmondani, hogy a tanács tudomásul veti, vette méghozzá nagy elégedettséggel, hogy az Európai Parlament megerősítette a tárgyalások, a háromadó tárgyalások eredményét. A 2014-es költségvetés így módon hivatalosan is elfogadásra került, és szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy még egyszer megköszönjem a Artú úrnak, a szakbizottság elnökének, Holmeyer jelentéstevő összönnek és mindenkinek, aki részt vállalt ebben a munkában, a sikert. Köszönöm azt a konstruktív hozzáállást, amelyet az egész költségvetési eljárás során tanítottak, és amely hozzájárult a pozitív eredmény kialakításához, és mindenkinek boldog karácsony, sikeres új évet kívánok! Grazie, onorevole della Vedova. Köszönöm szépen, della Vedova úr, a parlament tehát a, a december 12-i tanácsi álláspontot a bizottság költségvetéséről módosítás nélkül a 2015-ös költségvetési eljárás lezárása került a 314-es eh, EMU, EMUMS pont alapján. Tehát elfogadásra került ez a költségvetés. Passiamo alla proposta di risoluzione della Commissione. Most megyünk tovább a szavazással. A közlekedési és idegenforgalmi bizottság állásfoglalása a hármas bekezdés egyes módosító mellette ellene tartózkodók, egyes módosnál tartunk, tartózkodók, elvetettük. Ellenőrizzék, Ellenőrizzük akkor géppel. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. Szívedek a che ho Én látom egyébként jól innen, de nem legyen, hogy ellenőrizzük néha. J. Preambulum pont kettes mellette ellene tartózkodók, elvetettük. Hármas mostó mellette, ellene, tartózkodók, elvetve. Négyes módosító mellett? Négyes módosító. Név szerinti szavazás, megnyitom a négyesre a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom. Elvetettük. Ötös módosító, ez is név szerint a szavazást tárgya, megnyitom. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Elvetettük. M. Preambulum 6-os számú név szerinti szavazás, megnyitom. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást elvetettük. A végszavazás mellette ellene tartózkodók. Ezt nézzük meg géppel viszont. Minősített többségre van szükség ahhoz, hogy átmenjen az állásfoglalás indítvány. Géppel szavazunk. La votazione è chiusa. Lezárom. összejött, azért a többség elfogadtuk. Proposta di risoluzione della Commissione per a Közvetvédelmi Szakbizottság állásfoglalása az üzemanyag minőség tárgyában. Itt is minősített többségre van szükség. Az egész állásfoglalásról szavazunk. Név szerint megnyitom. La votazione è chiusa. Lezárom most a szavazást. Nos, nincs minősített többség. 337 igen, 325 nem. Így nem hagytuk jóvá. A következő a halászati visszadobási terv a konzervatív frakció nevében. Baszki úr, a szerző kér państwo. Köszönöm szépen, elnök úr. Az állásfoglalás összegyűjti a delegált jogi aktusokat, és elutasítja 35 cm nagyobb és 38 cm-nél kisebb eszközök használatát. A, a halfajakat nem lehet úgy megvédeni, hogy csökkentjük a védett méretek, ö, csökkentjük a védett méretet. Ö, nem a halakat, hanem a halászatokat, a halállományokat, a ha megélhetést is, vagy hát kell védeni, és önök a halmérettel próbálják a halászok sorsát szabályozni. Honorevole. Köszönöm a hozzászólást, uram. Most pedig szavazunk az állásfoglás egészéről. Megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom elvetettük. Mehetünk tovább. Ez a, rendel, a biztosítás, biztosítás témájában megkötött állásfoglaláshoz minősített többségről van szükség. Az egész szövegről szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Pinta. Elvetettük. Állásfoglalás lényű indítványa következő szavazástárgya a címe ugye az EU belső biztonsági stratégiának megújítása. Hármas módosító mellette ellenem tartózkodók, elvetettük. Kettes bekezdésben négyes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elvetve. Következik a hatos módosító mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Hetes mellette ellene tartózkodók elvetettük. Nyolcas mellette ellene tartózkodók elvetettük. Kilenc mellette ellene tartózkodók elvetettük. A C preambulum pont egyes mellette ellene tartózkodók elvetve, a dénes preambulum pont után kettes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Az egész állásfoglalási intványról szavazunk mellette, ellene tartózkodók jóvá hagytuk. Alla la proposta di risoluzione comune di cinque gruppi. öt frakció közös állásfoglalási javaslatára térünk rá a palesztin helyzettel kapcsolatban, a palesztin állam elismerésével kapcsolatban. Thank you, Mr. President. I'm... Hát, köszönöm, elnök úr. Régóta támogatom azt, hogy elismerjük egy másik iszlám országot, méghozzá a szomáli földet Szeptember 3-án ez évben írtam az Európai Bizottságnak egy levelet, írásos kérdést. Írásban 2014 mert Az elnök úr félretbe szakítja hozzászólást. De per favor. Ez nem ügyrendi kérdés. Passiamo alla votazione. Rátérünk a már említett eh, állásfoglalási indítvány megszavazására öt frakció közös javaslat alapján. Ma non è un punto, non è un punto d'ordine. Ez nem ügyrendi felszólalás volt, uram. Nem kapja meg a szót. Nyugalom. Era una dichiarazione, era una dichiarazione di voto. Qual è il punto dell'ordine? Majd a szavazás magyarázat, akkor elmondhatja a véleményét. Colleagues, we may agree on many things, but please, this is a, this is a point of order. Lehet, hogy sok minden nem értünk egyet, de ez valóban ügyrendi kérdés. Mr. President. Elnök úr. Sento bene, state calmi perché ci sento bene, grazie a Dio. Right, okay. Felesleges kiabálnia, hallom, amit mond. De írtam egy kérdést, fontos kérdés ez, írtam egy kérdést egy másik muzulmán iszlám ország szomáli föld ügyében. Hallgassanak meg! Az Európai Bizottság válasza október 4-én született meg ez évben, és a válaszban az állt, az Európai Unió nem bír hatáskörrel államok elismerése tárgyában csak egyes tagállamok bírnak ilyen hatáskörrel, Svédország például. Ezért, elnök úr, a parlament elnöke kér, kérem, hogy ne engedje e szavazást megtörténni. Passiamo al voto. Köszönjük, rátérünk a szavazásra. Öt frakció javasolja ezt. Vi prego di rispettare. Siccome, siccome, siccome ci sentiamo tutti quanti Kérem, hogy értse meg, hogy itt vannak szabályok. Jól halljuk, nem kell kiabálnia. Most szavazunk öt frakció közös álláspontjáról. Név szerint megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Elfogadtuk ezt a javaslatot. Ha Weber úr kért szót, parancsoljon. Elnök úr, kedves kollégák, mivel valamennyien érezzük, hogy ennek a kérdésnek jelentősége van. Köszönöm minden kollégának, aki ezt segített ideig eljutatni. A parlament fontos döntést hozott, azt, hogy demokratikus, békés Izraelt és Palesztinát akarunk. Izraelt is szeretnénk, hogyha Palesztina elismerni, és a két államiság pártján állunk. Szeretnénk, hogy Palesztinát majd elismerjék. Ugyanakkor ez az Palesztina elismerése a folyamat vége szerintünk, tehát nem lehet feltétel nélkül elismerni Palesztinát, hanem csak a tárgyalások végén lehet ez az eredmény, és köszönöm, hogy mindenki jó érzéssel és megfontoltan segített megfogalmazni ezt a szöveget. Honorable Pitella, kész a parola. Pitella úr ön önkért szót parancsolja. Gyor, gyorsan, röviden, ha lehet. Köszönöm szépen. Én is úgy gondolom, hogy ez egy történelmi pillanat itt. Az Európai Parlament egésze szavazott, és azt szavaztuk meg, hogy szabad tárgyalások induljanak a fundamentalisták és extrém irányok ellenében. Egy kiegyensúlyozott, bár érzelmektől nem mentes téma ez. Ez nem egy frakció győzelme, hanem az Európai Parlament győzelme, a béke győzelme. Herr Präsident, auch ich möchte... Elnök úr, én is szeretném elmondani, hogy az én frakcióm hónapokon át dolgozott azért, hogy ez a szavazás ma megtörténjen. Mi egy olyan állam mellett tettük le a voksunkat, a palesztin állam elismerése mellett, és azért szavaztuk meg ezt a ö, ö, állásfoglást, mert ezt fontosnak tartjuk, de a feltételek szabását mi problémásnak látjuk, ezzel nem értünk egyet. Szerintünk Palesztina elismerése a béketárgyalások feltétele kéne, hogy legyen, és nem annak eredménye. Elnök úr, szeretném megköszönni azt, hogy együttműködött tettek, hogy elővigyük ezt az állásfoglalási indítványt, amely nagy többség támogatását nyerte el, több mint 500 képviselőjét. És úgy gondolom, nem most van annak az ideje, hogy elkezdjük az egyéni értelmezéseit szálazni ennek a, a, az állásfoglalásnak. Ami ennél fontosabb, az az, hogy végül e parlament állásfoglalást, egy álláspontot alakított ki, amely világos üzenet a külvilág számára arról, hogy Európa visszatért e fontos színpadra, másodszorban pedig a legfontosabb jelentősége abban rejlik ennek az állásfoglalásnak, hogy világos felhatalmazást ad Margerini asszony számára, hogy tovább menjen ezzel, hiszen szüksége volt rá a tárgyalás folytatásához. Sehr geehrte Kollegen, ich will das kedves kollégák, az én frakcióm nevében el szeretném mondani, hogy mi nagyon-nagyon komolyan, mélyen ö, ö, ö, foglalkoztunk a témával, és sok ö, belső küzdelem árán fogadtuk el ezt a szöveget. Ha azt elértük legalább, hogy a parlamentnek legalább szimbolikusan ebben van mondani valója, akkor egyetértek felhasználóval is abban, hogy majd eh, Európa így legalább visszatér a szereplők közé, és ez mindenképpen előrelépés ahhoz képest, hogy a régi ideológiai konfrontációk eh, eh, idejét élnénk. Weber úr szerintem az ön felszólalását, miután a többség itt megvolt, bőven elég, ha később megbeszéljük, mert a parlamentnek egységesen kell kiállni a főképviselő mellett. Nem nyitok most vitát erről a kérdésről. Nem nyitottam vitát, eszmecserét a kérdésről. Most szavazás van. A frakció elnököknek adtam lehetőséget egy-egy megszólalásra. Farázs úr, ön is frakcióvezető. Ilyen jogon ön is megkapja a szót. Nem releváns, hogy mit gondolunk az európai, az Európa mit gondol az, az izraeli palesztin ügyről. Nem ez számít. Önök parlamentnek nevezzék magukat, ám ha parlament lennének, akkor feltételezhetően hinnének a szabályokban és a törvény szabában. kollégám, akit, akit leordítottak, ugyanazon a demokratikus ellenes hangunk, amelyeket most is hallunk kiabálni, abszolút ignorálta ön is. Azt, hogy néhány évvel, héttel ezelőtt írt kollégám a bizottságnak a szomáli föld elismeréséről vagy el nem ismeréséről. Az Európai Bizottság azt válaszolta, hogy a bizottságnak nincs sem joga, sem hatásköre arra, hogy új államokat ismerjen el. Így mondom, az volt a kérés önfelé, hogy vonják vissza ezt a szavazást, mert nem jogosult arra a téma. Kérem, hogy döntsön ebben a kérdésben, és azt kérem, hogy törüljük ezt a szavazást. Nem mondhatjuk azt Margarina asszonynak, hogy menjen előre. Az Európai Bizottság tudnék maga vallotta be, hogy nincs hatáskör ebben a kérdésben. Honorevole Kálem. Kárim úr, köszönöm szépen. Frakció, mint más frakció is belső vitát folytatott ebben a kérdésben. Nagyon sokan úgy éreztek, hogy független attól, hogy mit is éreznek személyesen palesztinál elismeréséről vagy sem, úgy gondolták, hogy a tagállamok feladata ez, és nem az Európai Parlamenté, hogy elismerje vagy el nem ismerje Palesztinát. Most azonban szavaztunk, és legyünk világosak. Ha az a célunk, hogy hosszú távú, fenntartható békét érjünk el, amely minden, akkor az minden félnek el kell játszani a szerepét. A Fatahnak szembe kell a korrupcióval, a Hamasnak le kell mondani a terrorizmusról, Izraelnek és a Netanyahu kormánynak pedig világosan vissza kell vonnia a telepeseket, és a 67-es határokra vissza kell húzódnia. És ekkor is így tudunk tovább lépni egy fenntartható béke felé a két állam között. Grazie, il testo non è un testo Köszönjük szépen. Ez nem jogi szöveg, ez egy politikai dokumentum. annyit mond ki, hogy támogatjuk a tagállamok ilyen irányú lépéseit. Most folytatjuk a szavazást. Az ALDE frakciónak a munkahelyek védelméről szóló szövegéről első módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A közös három frakciáltal támogatott szövegről szavazunk, 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Az egyes bekezdésre vonatkozóan van egy szóbeli módosító, ezt részenként kell megszavazni, és előterjesztheti Damató asszony. Szeretném, hogy az ötös 15-ös bekezdésből vegyék ki az általam javasolt bekezdést. Az európai szennyező iparokról van szó. Az egészség szempontjából környezeti katasztrófának minősülő iparról. A bíróság már döntést hozott ebben a kérdésben, büntető eljárás folyik. Nem szükséges most erre hivatkoznunk. Van-e valakinek ellenvetése az előterjesztett szóbeli módosítóval kapcsolatban? Felállhatnak azok, akik ezt ellenzik. 40 40 Megvan a 40 képviselő, aki ahhoz szükséges, hogy elutasítsa ezt a szóbeli módosítót, így nem tudjuk befogadni azt, és nem is szavazunk róla, illetve az eredetiről szavazunk, az eredeti módosítóról, vagyis kitámogatja az eredetit, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Voto aperto. Megnyitom a szavazást. az egyes egyes bekezdéséről, az egyes cikkre vonatkozó egyes módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a módosítót. Második mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás Elutasítottuk. 19-es módosító kitámogatja. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 35-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36 as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es népszerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom azt. Elutasítottuk. A 38-ast részenként szavazzuk meg. Első rész népszerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Második rész. Ugyancsak név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom ezt. Elutasítottuk. A 9-es paragrafus eredeti szövegét kitámogatja. Első részt, második részt. Elnézést nem mondtam, hogy ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Tízes bekezdés eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 39-es módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 12-es bekezdés, 40-es eh, módosító, név szerint szavazunk róla. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 13-as bekezdés, 10-es módosító mellette. ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. A tízes módosítóról megnyitom a géppel történő szavazást. Lezárom azt. Elutasítottuk. Eredeti szöveg két, három részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös módisító, népszerint szavazunk a Szocialista és Demokrata frakció javaslatáról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tizenhetes bekezdésre vonatkozó 16-os módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Eredeti szövege a 17-es bekezdésnek három részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek, ám legyen. Eredeti szöveg második részéről szavazunk géppel. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Fontos, hogy mindenki egyértelműen szavazzon, mert nagyon nehéz látni ebben a teremben, hogy egyszerre, hogy kitartja föl a kezét. 18-os bekezdés, eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 23-as bekezdésre vonatkozó 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6-os Név szerinti szavazás a 28-as bekezdésre vonatkozó hatos módosítóról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-es bekezdés kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva ellenőrzést kérnek. Tessék, kettes módosítóról géppel is szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kérem, tartsák föl a kezüket, mindenki szavazzon, mert nem lehet így jól látni. Név szerinti szavazás következik most a 30-as bekerülés 18-as módosítójáról. La votazione. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 45-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ellenőrzést kérnek. Tessék. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a 45-est. 30-as bekezdés 3-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük. Megint nem szavaznak. Hármas. Votazione aperta. Megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ellenőrizzük a 17-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. De csak tíz szavazat különbséggel. 31-es eredeti szövege két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es módosító. A 31-es bekezdésre vonatkozik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 7-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 22-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47-es, ami a 34-es bekezdésre vonatkozik, ki támogatja? Ellene, tartózkodás, elutasítva. 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 9-esre vonatkozó 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 26-os mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Most a 12-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 13-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 30-as mellette, ellene tartózkodás úgy tűnik, hogy elutasítottuk. 30-as kitámogatja még egyszer ellene tartózkodás, elutasítottuk. 31-es név szerinti szavazás következik. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Elre vonatkozó egyes mellette. Ellene. Tartózkodás Szerintem elutasítottuk, de nézzük meg. Ellenőrzést rendelek el az egyesről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 33-as, ami a Q pontra vonatkozik, ki támogatja, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Tére vonatkozó 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Most az egész állásfoglalásról szavazunk, ki támogatja a módosított szöveget, ellene tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de hát legyen egy népszerinti ellenőrzés is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk az állásfoglalást. Most rátérünk a földközi tengeri térségben uralkodó helyzetről és migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről. eredeti szöveg ellene mellette tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás Szerintem elutasítottuk, de nézzük meg. Az ötös eredeti szövegéről, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9 bekezdés három részben szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 12-es vonatkozó 6 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 12-es bekezdés eredeti szöveg név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadtuk. 24-esre vonatkozó első módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Második rész mellette, pontosabban kettes módosító ellenőrzést kérnek az egyes módosítóról. Megnyitom a szavazást a 24 per 1-ről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Hármas mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Most az állásfoglalás egészéről szavazunk mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk az állásfoglalást, vagy a jelentést. Állapot.